betegségek, különösen az Alzheimer kór elleni küzdelemre irányuló közös kutatás programozására. A szerző Raul Herbert úr jelezte, hogy késik, talán a végén szót kap, ha megérkezik, így helyébe javaslom elsőként meghallgatni Madame Françoise grossette asszonyt, és aztán adom a szót Madame Malmströmnek. Françoise, s'il vous plait. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm, elnök úr. Igen, Rajlul, mivel nincs itt, szeretnék emlékeztetni erre a kérdésre, amit a bizottsághoz intézünk. A 165-ös cikk értelmében az európai közösségeket létrehozó szerződésból a neurodegeneratív betegségek elleni küzdelemben, hiszen parlamenti konzultációra van szükség. A kérdés az, hogy a tanács meg tudja erősíteni azon szándékát, hogy a versenyképességét tanács 2009. december 3-ai ülésén ágyban tanácsi következtetéseket fogadjon el. És mivel konzultációt kell folytatni a parlamenttel, kész a tanács figyelembe venni a parlament véleményét a tanácsi következtetések kidolgozásakor. Ezt követően, amikor a későbbiekben kezdeményezés születik a kutatási tevékenységek lehetséges jövőbeli közös programozását, illetően megerősíti a tanács azon véleményét, miszerint valamennyi ilyen kezdeményezést ebben ugyanazon jogalapnak megfelelően kellene elfogadni. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy egy állásfoglalást fogalmaztunk meg, és ez az állásfoglalás minden frakció támogatását élvezi. Ez nagyon fontos, dokumentum, mert eh, egész egyszerűen felhívja a figyelmet eh, az öregedés, a lakosság öregedésének kihívásaira, amelyek miatt több mint 7 millió embert érint az Alzheimer-kor Európában és ez valószínűleg megkétszereződik az elkövetkezendő 20 év során. Úgyhogy alapvetően fontos, hogy a terv készüljön, együttműködés szülessen ezen a területen, azért, hogy a szociális költségeivel tudjunk szembenézni ennek a betegségnek, hiszen nagyon sok az érintett, nem csak a betegek, hanem a családjaik is. Ez olyan egészségügyi probléma tehát, amely egész Európát érinti. Szükség van a koordinációra azért, hogy hatékonyan lehessen kezelni és ápolni ezeket a betegeket. És külön oda kell figyelnünk a kutatás támogatására, az innovációra, mind a magán, mind az állami szférában, hogy megtaláljuk a megfelelő gyógymódot erre a betegségre. Az egészségügy törén a kutatás még túlságosan elaprózott Európában, és több partneri kapcsolatot kellene létrehozni. Azok az kezdeményezések, amely februárban, 2008 februárjában lépett életben, példaértékű kell, hogy legyen. Ez csak a kezdet, mert a kutatás azt mutatja, hogy van lehetőség a valódi diagnózis felállítására. Eh, mert várják tőlünk eh, az állampolgárok ezt a jelzést, eh, hogy garanciákat találjanak olyan betegségeknek, amelyek az örekedéshez kapcsolódnak. Köszönöm a figyelmüket. Madame, akkor öt percben felkérem Madame Cecilia Malmströmöt a tanács nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! A javaslat a tanácsi ajánlásra, amely az új típusú neurodegeneratív betegségekre és különösen az Alzheimerre vonatkozik. 2009-ben született meg a bizottság részéről, és a 160. cikkére hivatkozik a szerződésnek, ahol a tagállamok és a közösség együttműködéséről van szó kutatási témákban, és arról, hogy egyeztetnie kell a tagállamoknak a kutatási politikájukat az közösséggel. A 160. cikk alapján tehát, és itt arról van szó, hogy közösek a kihívások, a társadalmi kihívások, amelyekre közösen kell választ találni, a politikákat meg kell erősíteni, tagállami és közösségi szinten is, hogy megtaláljuk a válaszokat a kérdésekre, kihívásokra. Főleg itt finanszírozási kérdések merülnek föl. A 165-ös cikk a tanácsnak nem adja meg a kompetenciát, hogy saját kezdeményezésben lépjen, hanem a bizottságé marad itt is a kezdeményezés jogköre, és a koordinációjé is a tagállamok között tehát nincsen jogalapja a tanácsnak ahhoz, hogy ebben a témában, a kutatási témában lépjen. A bizottságnak sincs saját konkrét programjavaslatra és intézkedésekre vonatkozó megfogalmazására vonatkozó kompetenciája csak kezdeményezheti a közös eljárást, így például a degeneratív betegségek kapcsán és az Alzheimer kapcsán is a bizottság meg is fogalmazta azt, amit megtehetett. Nyilván a polgároknak, választóknak és a polgárok parlamentnek fontos prioritás az Alzheimer elleni küzdelem. Februárban felhívta a bizottság a tagállamokat arra, hogy ismerjék el az a bizottsági javaslat jogosultságát, és azóta azon vagyunk, hogy a parlamenti véleményt is belefoglalmazzuk a tanácsi, illetve bizottsági ajánlásokba, illetve a 2009. decemberi tanácsi következtetésekbe. A közös programozásra vonatkozó kezdeményezés szempontjából, vagy tekintetében a tanács az eddigi eljárás folytatását javasolja a kutatási területen, mert csak így eh, lehet valóban közösségi a fellépés, és így, valósulhat meg egy közös fellépés alapja is. Képviselőcsoportok nevében következnek felszólalások. Elsőként megadom a szót Elena Antonescu-nak. Madame. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția suedeză... Köszönöm szépen. A svéd elnökség decemberben elkívánja fogadni a következtetéseit az Alzheimer elleni küzdelem terén, anélkül, hogy megvállalja a parlament véleményét. Én voltam a jelentéstevője, a megfogalmazója ennek a véleménynek, és támogatom az állásfoglalást, amennyiben ez a parlament álláspontját tükrözi és a de, neurodegeneratív betegségek elleni küzdelmet karolja fel többek között az Alzheimer-t. Európában ez központi jelentőségű egészségügyi probléma. Azt gondolom, hogy a fejlett országokban, ezt önök is tudják, nagyobb az élettartam, mert javultak az életkörülmények, más az életstílus. És miután tovább élnek az emberek, Többen kaphatnak Alzheimer-t, viszont a gondozókra is kihalt egy, egy ilyen betegség, sőt az egész egészségügyi rendszerre nagy terheket ró, hiszen egyre nő a betegek száma. A bizottság javaslata olyan aspektusokra fókuszál, mint például a kutatás. A mi állásfoglalásunkban azt javasoljuk, hogy a kutatást és azt is vizsgáljuk, hogy a jelenlegi helyzetet hogyan tudja előre mozdítani a kutatás. Tehát koncentráljuk egyrészt az erőfeszítéseinket a kutatásokra, illetve arra, hogy a gondozásban hogyan jelenik meg a kutatások eredménye. A parlament érdekelt ez ügyben, is felismerte ennek a ö, témának a, és dossziénak a fontosságát, és számos közös fellépésre is tett ö, javaslatot. A parlament véleményét ezért nagyon fontos lenne a tanácsi következtetések közé integrálni. Szeretnék emlékeztetne arra, hogy a a Lisszaboni Szerződés 181-es cikke lesz a jogalap. Zászóló két percben Tója Patricia. Grazie, Presidente. Iniziativa... Köszönöm, elnök úr. Az a kezdeményezés, amit elfogadtunk, rendkívül fontos két oknál fogva. Először is a kutatás miatt, hogy harcoljunk a neurodegeneratív betegségek ellen, másrészt viszont a kutatás szempontjából. Azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha a parlament közvetlenebbül hozzájárulhatna ehhez. Ha viszont nem sikerül ezt elérni, akkor garanciákat szeretnénk, eh, hogy a véleményünket eh, a tanács eh, versenyképességi tanács figyelembe vegye, és hogy szilárd jogi alap létesüljön, és hogy a parlament belefolyhasson ebbe a folyamatba az Alzheimer, a Parkinson-kór ellen, amely egyre nagyobb számban lesz jelen a lakosság öregedésével. körű tanulmányokat szeretnénk, és nem csak a diagnózisról, hanem a betegségek fajtájaként is multidisciplináris módszerekről kell beszélni, markerekről, gyógyszerkutatásokról, illetve olyan modellekről, amelyek megfelelő gondozást és ápolást is biztosítanak. Nem szabad elfeledkezni a szubjektív jellegét a betegnek, amiről sokszor elfoga, elfeledkeznek az ilyen jellegű betegségek esetében. És nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a szülők is fontosak ebből a szempontból. A kutatás is alapvetően fontos, hogy koncentráljuk az erőfeszítéseket, a, a forrásokat. Ez, ezzel elkerülhetők az átfedések, és ez elegendő kritikus tömeget teremt, hogy valós lehetőséget teremtsünk a kutatásnak. Vannak országok, ahol közösek az erőfeszítések, és több tízezer milliós eurós nagyságrendben léteznek. Csak így tudjuk biztosítani azt, hogy az előttünk álló nagy feladatot teljesítsük. Stratégiai jellegű vonalakra van szükség, amelyek nem szabad, hogy elválasszák a különböző államokat és országokat. Össze kell fogni a magán és a közszférának is, és a nagy realitásokat figyelembe kell venni nemzetközi téren. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Következő hozzászóló egy percben Jorgo Csalmi Kakis úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Ma egy állásfoglalási indítványról beszélünk a neurodegeneratív betegségekről, de egy irányelvet kellene igazából megalkotnunk. Ez a betegség, vagy betegségek, az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór, az agy megbetegedései nagy kihívás jelentenek Európának. Hosszú távon nagyon magasak lesznek a költségek, sok a kutatnivaló. Sajnos Európában sok a megkettőződött kutatás, sok a bürokrácia, és ezért ezzel az állásfoglalási indítványra szeretnénk a bürokratizálódást, a fragmentálódást leküzdeni. Egy módosítást nyújtottunk be, és szerintünk a kutatási eredményeket hozzáférhetővé kell tenni. Jónak tartom ezt a javaslatot, csak sajnos rosszul van megfogalmazva, át kellene fogalmazni, hogy jobban tudjunk eljárni. Van egy alapvető probléma az európai szabadalommal kapcsolatban, és olyan, hogyha a bizottság és a tanács is az európai szabadalmak kérdésével a gyógyszeripar kapcsán világosra tenni, hogy igenis erre szükség van a többi eh, frakció támogatja ezt az indítványt. Köszönöm szépen, elnök úr. Következő hozzászóló egy percben, Lamberts Filip úr. Köszönöm szépen. Kicsit csalódott vagyok, mert szerettem volna hosszabban is beszélni, de örülök, hogy haladunk, nem intézményközi vitát kellene most nyitni, örülök, hogy van előrehaladás. Megjegyzéseim volnának. Bízunk abban, hogy a parlament megjegyzéseit a tanács a végköz, végkövetkeztetései közé integrálja. Fel kell ö, látnunk kell, hogy a hozzá a klímaváltozás során és a kiigazításra nagy ö, hangsúlyt kell ha, helyeznünk, és a leghatékonyabb módjait kell feltárnunk a problémák megoldásának, amikor a betegségekről beszélünk egyaránt. Ez a programozás kérdés, hogy elegendő lesz-e. Ez legyen akkor a szabvány a jövőben? Az együttműködés igenis legyen ez, nem csak valami önkéntes dolog, hanem minden egyes tagállam dolgozzon együtt egy-egy ilyen probléma megoldásánál. A pénzügyi prioritások, mint következő terület eleget költünk? Ez is egy nagyon fontos kérdés a betegségek megelőzésére. Úgy gondoljuk, hogy ez nincs így, és a következő keretprogramokban nagyobb programokat, mint az ITERT, fel kell karolni. Lehet, hogy majd csak 60 év múlva fog ez valamiféle eredményt mutatni, de nem várhatunk az Alzheimerrel ennyire sokáig.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 azzal szeretném kezdeni, hogy véleményem szerint politikailag különösen fontos ez a kérdés, mert ez összefügg a kutatás közös programozásának a kérdésével is. Nos, mi is történik ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Megváltoztak a szabályok, megváltozott a szabályozás, elkészült egy jelentés, készül egy állásfoglalás, most elkezdődhet az együtt döntési eljárás. És ezzel kapcsolatban szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy egyáltalán figyelembe veszik-e a mi ajánlásainkat. A programozás politikai döntés, és nem technikai döntés. És éppen ezért, éppen emiatt a parlamentnek nagyobb szerepet, fontosabb szerepet kell játszani. Ezek politikai prioritások, ami azt jelenti, hogy transzparenciára és demokratikus eljárásmódra van szükség ami igazából mi is történt ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Olyan dolgok, amiket nem szabad, amelyeknek nem szabad megismétlődni, és éppen ezért azt kérem, hogy még egyszer vizsgáljuk meg tüzetesen a részleteket is. Reméljük azt, hogy figyelembe fogják venni az ajánlásainkat. Dutz asszony következik egy percben. Köszönöm szépen. Észak-Írországban, az én választókörzetemben jelenleg 16 ezer ember szenved demenciában a családaik és a gondozóik is nagyon üdvözölnék a proaktív megközelítést ennek a betegségnek a leküzdésével kapcsolatban, ami szörnyű szenvedést okoz a betegeknek és családaiknak. Véleményem szerint nagyon fontos lenne az együttműködés az európai országok között. Meg vagyok győződve arról, hogy egy koordinált megközelítés a betegség leküzdésére új orvosi áttörésekhez és jobb kezelési módokhoz vezet majd el. 400 ezer ember szenved az Alzheimerben az Egyesült Királyságban, és ez a szám 2025-re félmérről fog felmenni. Valamit tenni kell, javítani kell a diagnózist, a kezelést és a szociális kutatást is, hiszen megfelelő gondozásra van szükségük a családoknak is, akik saját maguk gondoskodnak a betegekről alapvető fontosságú a kutatás, és a kutatás során természetesen az emberi élet minden formáját tiszteletben kell tartani. Köszönöm szépen. A Következő hozzászólóknak fogom megadni a szót. Az első Kavalló úr négy percben. Kavalló asszony. Tom, com as iniciativas e ações levadas a cabo a nível europeu, Üdvözlöm ezt a kezdeményezést. Üdvözlöm a kezdeményezést, amit most eh, európai szinten teszünk, annak érdekében, hogy az Alzheimer kór és a Parkinson betegség ellen tudjunk tenni valamit. Nagyon fontos a tagállamok közötti együttműködés, az ösztönzők, hogy jobb legyen a koordináció, a technológiai fejlődés és a gyógyítás területén. Meg kell akadályozni az erőfeszítések szétaprózódását. A közös kutatási program egy nagyon értékes eszköz, amelynek a célja, hogy ne legyen túlzottan széttöredezett a kutatás európai szinten, hogy jobb legyen a koordináció a tagállamok és a kutatók, az egészségügyi dolgozók között. Ez a program alapvető fontosságú a jövőbeni közös európai kutatási térség szempontjából is. Ez a közös kutatási térség a Lisszaboni szerződés egyik fontos eleme. Vannak még aggájaink a közös program megvalósíthatóságával kapcsolatban. Ha arra gondolunk, hogy sok a bürokrácia, és valószínűleg nehéz lesz leküzdeni ezeket a bürokratikus akadályokat. Nem tudom, hogy hogyan lehetne a méret gazdaságosság elvének érvényt szerezni a, és gátat vetni a túlzott elbürokratizálódásnak. Ösztönzőket kell adni európai szintű kutatásnak, ez különösen fontos ezen a területen. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Csárdás asszony a következő egy percben. Elnök asszony, 30 évig dolgoztam az egészségügyben, és ezért nagyon rosszul esett, amikor azt hallottam, hogy az Alzheimerre vonatkozó javaslattal a parlament nem fog tovább foglalkozni, de hát tovább kell lépnünk. Az Alzheimer hatásai egyre nagyobbak lesznek, és az egész világon 35 millióról 107 millióra fog megnőni az ebben a betegségben szenvedők eh, száma 2025-re az egész világon. Nem csak a beteget sújtja ez a betegség. Írországban eh, például 50 eh, ezer ember foglalkozik a betegek gondozásával, családi betegségnek hívjuk ezt a betegséget, mert a ilyen krónikus betegségben szenvedők családjára nagyon nagy teher hárul. Az Európai Parlament az Alzheimer elleni küzdelemben fontos szerepet kell, hogy kapjon, és az EU-ban egy új irányt kell meghatározni a parlamentnek, egy hangon kell megszólalnia, és segíteni kell nem csak az Alzheimerben szenvedőknek, hanem azoknak is, akik őket gondozzák, és akiknek az életminőségén javítani kell. Köszönöm szépen, a kecsri eljárásra térünk rá. Spontán hozzászólásokat többen jelentkeztek. Az első meg Guinness asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony a koordinált kutatás ezen a területen nyilvánvalóan, hogy nagyon fontos. És itt többről van szó, mint az Alzheimer korról. A neurodegeneratív betegségek számos betegséget jelentenek, és a parlament hozzájárult ahhoz, hogy mit tegyünk a kutatás területén. Folynak a viták a parlament és a tanács között arról is, hogy a tudományos kutatás céljaira mennyire legyenek megengedettek az állatkísérletek aggódom, és raportőrként is foglalkozom kell ezzel a kérdéssel, hogy meg kell engednünk a szükséges kutatáshoz az állatok felhasználását, de az állati jóléti szempontok maximális figyelembe vételével, hiszen amiről itt is beszéltünk, az embereket akarjuk kezelni, akik sajnos betegek, és akiket érint, sújt ez a betegség. Remélem, hogy sikerül a második olvasatban meg megegyeznünk erről a nagyon fontos eh, irányelvről, és eh, ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy eh, segíthetünk a jövő kutatásának. Köszönöm szépen. Szónik úr egy percben. Elnök asszony, a betegség elleni küzdelem kérdésével foglalkoztunk már a francia elnökség alatt is, és akkor is elhangzott már, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban az EU szintjén van szükség fellépésre, és tanácsos lenne, hogy a következő elnökségek ugyanilyen nagy komolysággal foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Elhangzott már, hogy emberek millióit sújtja ez a betegség, a betegeket és családjukat, akik a betegekkel együtt szenvednek a választóink felé is felelősséggel tartozunk. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az Európai Unió mit tud tenni, hogyan tud hozzájárulni, miért vagyunk mi felelősek, mit tudunk tenni. Ilyen kérdésekkel kell foglalkoznunk, annak érdekében is, hogy az Európai Unió imázsán javítsunk, hiszen fontos, hogy az emberek látják, hogy itt komoly munka folyik a betegség elleni küzdelemben, ez prioritás kell, hogy legyen az EU intézmények számára. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Suntis úr egy percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, sajnos nem tudok eh, én sem mást eh, mondani, mint azt, hogy nem elég jó még a koordináció ezen a területen. Eh, jobb, határozottabb, erőteljesebb, hatékonyabb fellépésre, koordinált fellépésre lenne szükség Európában. Nem csak a betegség kezeléséről van szó, hanem egy társadalmi jelenségről. És határozottabb beavatkozásra lenne szükség a farmakológiai kutatás területén is. Ennek a kutatásnak is több támogatást kellene adni, terápiás központokat kellene nagyobb számban létrehozni a betegek számára, illetve az őket gondozó családtagjaik számára is. És ez azt is jelenti, hogy európai szinten is tennünk kellene valamit, és több intézkedésre lenne szükség. A nemzetközi normákat, szabványokat is figyelembe kell venni, és nemzetközileg közé kell tenni az eredményeket. Még ketten Blinkevics jut azt mondja az első a még hátralévő két hozzászóló között. Nem? Nem kíván szólni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, meg vagyok győződve arról, hogy nagyon fontos ma, hogy maximális figyelmet szenteljünk a kutatásnak, hogy segíteni tudjunk az Alzheimerben szenvedőknek. Az Európai Unió 27 tagállama valamennyien együttesen kellene, hogy próbáljanak segítséget nyújtani, de ezt nem lehet, nem tudják megtenni, mert nagyon eltérőek az egészségügyi rendszerek, eltérő mértékben állnak források a tagállamok rendelkezésére, eltérő mértékben tudják az országok támogatni az Alzheimerben szenvedőket. Nagyon nagyok tehát a különbségek, és ezért segítenünk kell, koordinálni kell az erőfeszítéseket és a finanszírozási lehetőségeket is javítani kell. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kutatás megfelelő pénzügyi támogatást kapjon, hogy valóban segíteni tudjunk. Köszönöm. Az utolsó hozzászólónk eh, Rajl úr. Elnök asszony, rövid leszek. Sok hozzászóló beszélt már arról, hogy szükség van a közös fellépésre, egyre több embert sújt ez a betegség, tehát egyre nagyobb szükség van arra, hogy a tagállamok együtt működjenek, hogy összefogjunk a célok megvalósítása érdekében. Ez a helyes út, ez egy észszerű út. Sajnálatos, hogy az eljárás miatt most nehézségünk van a tekintetben, hogy a parlament megfelelő szerepet kapjon. Az utolsó percben történik valami egy állásfoglalással, ez sajnálatos. De hogyha végül is az eredmény jó lesz, akkor ezt tartom fontosnak, és ez a döntő. Köszönöm szépen. Köszönöm, meghallgattuk a spontán hozzászólásokat, most a tanács képviselőjének adom meg a szót. Marszrem asszony. Elnök asszony, az Alzheimer kór és hasonló más neurodegeneratív betegségek valóban szörnyű terhet jelentenek. Akik ezt megélték valamelyik családtagjuk betegsége kapcsán, azok tudják, akik, akik látják, hogy mi történik egy ilyen betegségben szenvedő emberrel, azok természetesen azt kívánják, hogy sokkal több legyen a kutatás ezen a területen. Egész Európában nyilvánvaló, hogy jobban kell koordinálni a kutatási erőfeszítéseket. A kísérleti projekt célja az, hogy a legjobb európai kutatók dolgozzanak ezen a területen, hogy tovább kutassanak az Alzheimer és más neurodegeneratív betegségekkel kapcsolatban. Franciaország, Csehország és Svédország között létezik már egy együttműködés, és az Alzheimer kor jelentőségével a népegészségügyi együttműködés kapcsán is foglalkoztunk. Egy fontos konferenciát is megszerveztünk Franciaországban, és szeptemberben a svéd elnökség is tartott egy konferenciát, konferenciát a méltóságban megöregedni címmel. Ahogyan már említettem, a tanács december 3-án szeretne következtetéseket elfogadni ebben a tárgykörben, és a, figyelembe fogjuk venni azt az állásfoglalást, amelyről önök holnap fognak szavazni. Az Alzheimer-kór kérdésével a kutatási programban és más kezdeményezésekben még többször fogunk foglalkozni, és köszönöm, hogy önök is megteszik ezt. Ezzel lezárom ezt az eszmecserét, holnap lesz a szavazás. A napirendünk szerint most az egyperces hozzászólások következnek az eljárási szabályzat 150. cikke alapján. Szeretném előre bocsájtani hogy nagyon sok, sokkal több témakör van, mint amennyi időnk, ezért ma